Az elnök. Jó estét kívánok, kedves barátaim! Megnyitjuk az ülést. Abban az örömben van részünk, hogy eh, biztos asszony eh, társaságunkban van, Cecilia Malmström eh, asszony, kedves kollégánk, volt kollégánk, és a napirend szerint Lambert asszony ajánlásával foglalkozunk második olvasatra az Európai Menekültügyi támogató hivatal létrehozása tárgyában. Ez egy nagyon fontos kérdés, és Lambert asszony nyilván nagyon nagy inspirációval fogja bevezetni a témát. Lambert asszony négy percben ismertetheti a jelentését. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem vagyok benne biztos, hogy az inspirációval is szolgálhatok. Nagyon nagy vita kísérte ezt a témát, és úgy látszik, hogy meg is rettentek a kollégák, és nem jöttek el. Nagyon bátor az a néhány kollega, aki itt van. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak az árnyékjelentéstevőknek, akik nagyon aktívan részt vettek ennek a jelentésnek az elkészítésében, és sikerült egy közös tárgyalási pozíciót kialakítani, egyfajta csapatot létrehozni. Köszönetet szeretnék mondani a cseh, de különösen a svéd elnökségnek is a nagyon nyitott hozzáállásért bizonyos tárgyalásokon, ahol sikerült tényleg tárgyalást folytatni, nem pedig elszenvedni, amit a tanács diktál. Mit is akarunk elérni? Nos, a támogató hivatal célja az, hogy következetes, magas szintű döntéshozattal történjék a szükség helyzetben lévő emberek esetében, sokan életveszélyes körülmények között vannak. tagállamok között nagyon nagy az eltérés, a legjobb és a legrosszabb gyakorlat között, a bizalom hiányáról is beszámolhatok, és ezért nagyon nehéz objektív döntéseket hozni és természetesen a védelemre szoruló emberek szenvedik mindezt meg. Egyes tagállamok úgy érzik, hogy nincs szolidaritása a többiek részéről, különösen azok, akik nagyon nagy nyomás alatt állnak, gyakorlati reagálás nem történik. A menekültügyi alap nagyon fontos az együttműködés, és némi előre mozdulás is történt, de biztos, hogy ez a rögtönzött megközelítés korlátozott eredményeket hozhat csak. Ez a támogató hivatal viszont folyamatos támogatást nyújtana, aktív támogatást a különösen nagy nyomás alatt álló országoknak különböző feladatokat kapott is a jogalkotótól konkrét feladatokat. A parlament számára a tárgyalásokon a parlament szerepének betöltése volt nagyon fontos, illetve a tagállamok közötti nagyobb szolidaritás elérése, a civil társadalom és az ENSZ menekültügyi főbiztosságának a bevonása is. az igazgatóság és igazgató kinevezése is fontos kérdés. Meghallgatjuk ugye a jelöltet, és a véleményünk figyelembevételét is nyomon követjük. Az igazgató az illetékes szakbizottságnak beszámol, majd ezért is küzdeni kellett, bármilyen hihetetlen ez. És eh, a feladatok elvégzéséről tehát így visszajelzést kapunk a intézményközi munkacsoportban folyik tovább a munka, a parlament részéről én is részt vesztek ebben a csapatban, némi frusztrációt tapasztalhattunk. Szolidaritás a tagállamok között. Nos, a parlament kötelező mechanizmusokat akart tanács pedig az önkéntes együttműködést erőltette, végül egy semleges megfogalmazás született, gyakorlati együttműködésre való hatását fogjuk vizsgálni majd ennek a hivatalnak. Nagyon sok szakértői tanulmány készült a tagállamokban, tagállamok részére, ezek nagyon hasznosak, egyes tagállamokban aktív kapcsolat alakult ki az NGO-kkal, nem kormányzati szervezetekkel, és gondoskodni akartunk arról, hogy a helyi önkormányzatok is alkalmat kapnak arra, hogy bevonásra kerüljenek, hiszen ők is fontos munkát végeznek ezen a területen. Szeretnénk egy kicsit több élettel megtölteni tehát ezt a e, támogató hivatalt. Úgy gondolom, hogy e, komoly szerepet játszhat ez a hivatal, színvonalas lesz a munkája, bár ez nem szerepel így a szövegben, és mindenképpen előmozdítja majd a közös, a kölcsönös bizalmat és szolidaritást. Nyitottnak kell lenni ennek a hivatalnak a többi választott intézmény felé, illetve a civil társadalom felé, hiszen az igazi célja a tagállamok közötti együttműködés, de nem kormányközi, hanem európai intézményt hoztunk létre. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jean. Most pedig a biztos asszonyé, Malmström asszonyé a szó, reagál a bizottság részéről a jelentéstevő szavaira. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéstevő asszony. Nagyon örülök neki, hogy nagyon közel került annak a rendeletnek az elfogadása, ami a támogató hivatalt eh, hozza létre, 2009. februárjában tette a bizottság ezt a javaslatot, és a parlament végig elkötelezett volt. A közös menekültügyi rendszer létrehozása régóta prioritás, és a bizottság és jó magam nagyon elkötelezetten dolgozunk ezért. Hatékony közös elvek mentén működő rendszer kell, hogy legyen ez, szolidaritáson kell hogy alapuljon a migránsok irányába, a tranzitországok irányába és a tagállamok között is. A tagállamok közötti szolidaritás megerősítéséhez a különböző hatóságok együttműködése elengedhetetlen, hiszen az európai menekültügyi rendszernek ők a részét képezik. A menekültügyi támogató hivatal létrehozását a 2008-as menekültügyi paktum írta elő, illetve a 2009-es Stockholmi program is tartalmazta. Sarokkövét jelenti ez a közös menekültügyi rendszernek. A támogató hivatal, mint önök is tudják, Valettában fog működni, konkrét operatív támogatást nyújt a szükségben lévő államoknak, illetve szakértelmét is felajánlja, megosztja jó gyakorlatokat, képzéseket tart, menedékjogi kérelemről, stb. És segítséget nyújt a tagállamoknak, akik különösen nagy nyomás alatt állnak, azáltal is, hogy szakértőket küld a menedék elbírálásának segítésére. Köszönetet szeretnék mondani a parlamentnek a komoly támogatásért, természetesen Jean Lambertnek, illetve Morales úrnak is, a menekültügyi alappal kapcsolatos kérdésekért, és a az árnyékjelentéstevőknek is. Az önök alapos és mélyreható támogatása igen hasznos volt, és nagyon örülök, hogy tovább dolgozhatunk, mielőtt a végső pont kerül erre az ügyre. Köszönöm. Én Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony. Most a frakciók képviselői kapják meg a szót. Először is Bozutil úr következik az EPP nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és szeretnék gratulálni a jelentéshez Lambert asszonynak, és gratulálok ahhoz is, ahogy együttműködött velünk elnyék jelentéstevőkkel ezen témával kapcsolatban. Az Európai Néppárt pozitívan látja ennek a hivatalnak a létrehozását, és mindenképpen támogatást kell adni a menekült ügynek, és ez nagyon fontos lépés ennek a hivatalnak a létrehozása és ez is erősíti az Európai Unió közös menekültügyi politikáját. Máltai képviselőként nem csak, hogy elégedett, de büszke is vagyok arra, hogy ezt a hivatalt nálunk Valettában, fővárosunkban fogják létrehozni. Szeretném elmondani, hogy ennek a hivatalnak meg kell értenie azt, hogy az európai menekültügyi politikát egy szóra kell építeni, mégpedig a szolidaritásra a szolidaritást kell megmutatni azok irányába, akik Európába jönnek és, menek, és menekült státuszt kérnek, és nekik valóban védelmet kell kapniuk Európától. Ennek a hivatalnak arról kell gondoskodnia, hogy meg is kapják ezt a védelmet, és ahogy a biztos asszony is helyesen mondta, hogy szolidárisnak kell lenni azon EU tagállamokkal is, amelyek ugyancsak szembenéznek ezzel a problémával ezt a terhet nem megfelelően osztjuk meg, tehát mindenképpen a szolidaritást a lehető legszélesebb értelemben kell venni, hiszen itt egy érme két oldaláról van szó. Szolidaritás azok számára, akiknek erre szüksége van, és szolidaritás a tagállamok számára, akik nagy nyomásnak vannak kitéve. Ez idáig úgy tűnt, hogy megérték ezt az üzenetet, úgy tűnt, hogy értik a szolidaritás üzenetét, de ezt most már tettekké kell formálnunk. És pontosan itt van a támogatási hivatalnak a feladata. Arról kell gondoskodnia, hogy a szolidaritás valóban megvalósuljon. Ezért remélem, hogy ez a hivatal a lehető leghamarabb megkezdi a munkáját, és szeretném önöket arról biztosítani, hogy európai parlamenti képviselőként az elkövetkező időszakban nyomon fogom követni a hivatal munkáját. Köszönöm szépen Buzotól úr. Szerettem volna mindenkinek elmondani azt, hogy nagyon kevesen vagyunk itt, de ennek ellenére kérem tartsák be a felszólalási időt, nem szeretném önöket félbeszakítani. Most pedig megadom a szót a Szociáldemokrata frakció nevében Guillaume úrnak. Kedves kollégák, elnök úr, én is szeretnék Lambert asszonynak gratulálni, és Moresz úrnak is azért a kitűnő munkáért, amit végeztek, és ami lehetővé teszi számunkra, hogyha a repülőgépek újra közlekedni fognak, hogy elfogadjuk a kérdéses anyagot. Örülhetünk annak, hogy ez az ügynökség, ez az iroda létrejön a közeljövőben. Ami a gyakorlati együttműködést illeti, ez az ügynökség segíteni fog abban, hogy a különböző gyakorlatok közti különbséget sikerüljön áthidalni, és a tamperiben elkezdett munkát folytassuk. A koherencia is lehetséges lesz, mert ez ma a gyakorlatból hiányzik. Szeretném aláhúzni, mennyire fontos szerepet játszik a civil társadalom a konzultatív tanácson keresztül ebben a munkában. Így a helyszínen fogják látni, hogy milyen nehézségeik vannak a menedékkérőknek, és azt is, hogy a nemzeti rendszerekben milyen hiányosságok vannak. Azért van itt némi keserűség is ebben az ügyben. Az Európai Parlament sajnálja, hogy nem tudott teljes mértékben részt venni az igazgató kinevezésében, és nem sikerült szolidaritási, kötelező szolidaritási rendszert létrehozni a tagállamok között azért, hogy könnyítsék a leginkább érintett országok helyzetét. Hogyha nem beszélünk egy kötelező érvényű rendszerről, akkor hogyan fogunk oda elérni? Ez a kérdés még mindig aktuális, és továbbra is beszélni fogunk erről a tanácssal és a bizottsággal. Ami a közös ügyet illeti, ez ma még nem jött létre, mert minden tagállamnak megvan a saját gyakorlata, pedig van ezzel kapcsolatosan egy paktum. Viszont amikor a cselekvésről van szó, akkor már nem lépnek a tagállamok a közös szabályok értelmében. A tanács egy sor intézkedést elfogadott az illegális bevándorlás tárgyába, például a februári beütülés. Viszont több hónapja állnak ezek az ügyek, nem represszív intézkedéseket kellene hozni, hanem arra hívom föl a tagállamokat, hogy hozzák létre a szolidaritás Európáját. Ezek a represszív intézkedések nagy súlyal nehezednek az érintettekre, és tudjuk, hogy az utazások az érintetek részéről mennyire veszélyesek. Harmonizálni kellene a menedékügyet Európában, és ami ezt a csomagtervet illeti, a tagállamok meglehetősen ellenállnak. Nemzeti gyakorlatok vannak érvényben, azután hivatkoznak a közös politika költségvetési terheire, válság idején ezek a költségek elviselhetetlenek lennének. Ma a, az esetek többségében harmadik országok viselik a terheket, és éppen ezért nem volt eddig sikeres ez a lépés. Reméljük az ügynökség segíteni fog. Köszönöm, most pedig átadom a szót Vergiát asszonynak a GUE részéről. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! A menekült ügy alapvető kérdés az Unióban, és ezt szóban senki sem vitatja. Viszont a valóságban kérdéseket vet fel a gyakorlat. 99-ben kezdte az EU harmonizálni politikáját tettéren és ma örül annak, hogy nagy mértékben csökkent a menetékkérők száma. A GUE-ben mi is örültünk volna, hogyha a szám csökkenése az emberi jogok javulását tükrözni a világban, de tudjuk, hogy ez nem így van, és a csütörtök délutáni viták bizonyítják mindezt. 2004 óta a harmonizáció lefelé irányul, és tudjuk, hogy jelentős eltérések vannak a különböző országok gyakorlatában. Azt is tudjuk, hogy a kérelmek egy részét externalizálták, és néhány menedék kérő még csak be sem adhatja kérvényét. A szám csökkenése Franciaországot illeti. Én emberi jogi harcos vagyok Franciaországban, és nagyon jól tudom, hogy minek tulajdoníthatók ezek az eredmények elég elkísérni az OFRA, az OFRA szolgálataiba, hivatalaiba egy menedékkérőt ahhoz, hogy tudjuk, mi is a helyzet. Ezek a férfiak és nők hogyan tudják beadni a kérvényüket. Tudjuk, hogy sokan kínzáson is mentek keresztül. Ez az új lépés hozzájárul az európai menedékügy javításához, és azt is tudjuk, hogy segíti a gyakorlati együttműködést a tagállamok között. Például pontos információkhoz lehet majd hozzájutni a származási országról, ez jó dolog. Az Európai Parlament legtöbb javaslatát a tanács megtartotta az első olvasat után. És tudjuk, hogy ezt a svéd elnökségnek köszönhetjük elsősorban, ezért köszöntet mondunk neki. Svédország modell, szeretném ezt hozzátenni, és jó lenne, hogyha más országok is így lépnének ezen a területen. Első és második olvasatban a bizottságban támogattuk az előadót, és én is szeretnék gratulálni neki, köszönetet mondani. A plenáris ülésen is így fogunk tenni. Azt kívánjuk, hogy ez a kis előrelépés fordulatot hozzon az európai menekültügyi politikában, és ahelyett, hogy mindenki saját gyakorlatát követi, azt szeretnénk, hogyha fogadnák azokat a nőket és férfiakat, akiknek joguk van a menedékhez, mint ahogy a nemzetközi szerződések, egyezmények és az európai egyezmény is kimondja. Köszönöm. Köszönöm, Vezsa asszony. Az EFD frakció részéről két és fél percben Borgéci úr következik, tessék. Köszönöm, elnök úr. azt hallottam, hogy a szolidaritás alapján áll e, ez az intézkedés, csak hogy a szolidaritásnak az egyik összetevője, a biztonság hiányzik a képből a rendfenntartókkal, a karabinyérikkel, torinóiakkal, többször felkerestem ezeket a helyszíneket, és azt mondták nekem, hogy képviselő úr, ezek a menedékkerők nagyon gyakran hamis papírokat nyújtanak be nagyon fontos lenne, hogy ezzel is foglalkozunk, mert mint a biztonsági aspektussal. Nekem úgy tűnik, hogy a biztonsági aspektusok nem nagyon szerepelnek ebben az anyagban, pedig nagyon fontos lenne a biztonság, a menedékjog fontos intézményét nem szabad bepiszkítani az ember csempészek tevékenysége miatt, hiszen a becsempészett embereknek semmi köze ahhoz, akiknek tényleg joguk van a menedékhez. Még egy dolog, a rendelet tervezet azt mondja, hogy a támogató hivatal a menedékjog külső vonatkozásaiban is harmonizációt fog megvalósítani. A hetedik cikk egyszerűen annyit mond, mondja, hogy technikai, szakmai együttműködés lehet folytatni külső országokkal. Szerintem sokkal messzebb lehetne menni ennél. Miért nem beszélünk arról, amit mi javasoltunk, hogy a harmadik országokban is jöjjenek létre ilyen támogató hivatalok. Mi akadályozza ezt meg? Ez nagyon fontos lenne szerintem ahhoz, hogy kiszűrjük az embereket, megszűrjük az embereket, és megkönnyítsük így a munkát. Sokszor beszéltünk eh, már a különböző elvárásokról eh, Észak-Afrikában, a szubszaharai térségben, ahol eh, nagyon sok menedékkérő összpontosul, koncentrálódik. Fontos lenne ilyen irodákat létrehozni. Lehet, hogy az Európai Külügyi Szolgálat, az európai diplomaták is felhasználhatóak lennének arra, hogy a harmadik világbeli országok figyelmét felhívják a saját felelősségükre. Nem szabad megfeledkezni az európai földközi-tengeri országok helyzetéről, akik nem néhány menedékkérőt fogadnak, hanem ö, kapják ezt a csapást és nincs pénzük erre. Azt mondják, hogy Svédországban jó a helyzet, hát persze, de Svédország nagyon messze van. Málta, Franciaország, Olaszország számára súlyosabb probléma. A problémát kezelni kell, felelősebbé kell tenni a nem európai országokat, ne csak a jogokat, hanem a kötelességeket is ismerjék. Köszönöm szépen, Borgéció úr! A függetlenek részéről két percben Obermeyer úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! a menekült ügyi szabályok egységes alkalmazása arra, hogy a tagállamokban csökkenteni lehessen a menekült áradatot. Ez nem rossz ötlet, azonban még mindig vannak kételjek a támogatási hivatallal kapcsolatban, hogy valóban erre szükség van-e. Nem kap-e ez túlságosan túl nagy kompetenciát, nem avatkozunk -e egybe túlságosan is a tagállamok kompetenciájában. A menekültügyi politikában magas szintű védelmi szintet szeretnénk elérni. Mindenképpen a különbözőségeket meg kell szüntetni a tagállamok között. Úgy gondolom, hogy a nagyvonalú országoknak továbbra is nagyvonalnak kell maradniuk, a többieknek pedig hozzájuk kell alkalmazkodniuk, igazodniuk. 2000 óta hát megháromszorozódott a menekültek száma, és van az úgynevezett körkörös migráció is, hogy itt, illetve ott tartózkodnak a menekültek, ez nem működik. Ez a fajta cirkuláris migráció állandó migrációvá válik. Ezen kívül a nem megfelelő javaslatok azok a végrehajtás kárára válnak. A család fogalma az, hogy belevesszük a nagymamát eh, is. Ez a további eh, menekült áradatot eh, erősíti, és ez nem igazán megfelelő egy olyan időszakban, amikor a munkanélküliség így is nagy. Az ilyenfajta segélyezés Németországban vagy akár Ausztriában is már elérhetetlen. Ezért a menekültügyi politikát alapjaiban át kell gondolni annak érdekében, hogy valóban működőképes legyen az érintett tagállamokban. Köszönöm szépen a kollégának a hozzászólását. Ezzel a frakciók nevében felszólalók listája lezárult, és most pedig a saját nevükben felszólaló képviselő következnek, Papa Nikola úr következik. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Nagyon fontos eh, ez a jelentés, és ugyanennyire eh, fontos ennek a hivatalnak a létrehozása is. Ennek szimbolikus jellege is van azáltal, hogy pontosan Málta fővárosában hozzák ezt létre, abban az országban, ahol óriási menekült áradat van. És gyakran szembe kell nézniük az illegális bevándorlással, és nagyon fontos az, hogy erősítsük az együttműködés a tagállamok között. Egységes menekültügyi megközelítésre van szükség, át kell venni a lehető legjobb gyakorlatokat, és ezeket harmonizálni kell. Ugyanis még mindig nagy különbségek vannak az egyes tagállamok között. Például például azok aránya, akik menekült státuszt igényelnek, lehet, hogy csak 2% az esélyük arra, hogy megkapják ezt bizonyos országokban. Ezen kívül a tagállamnak sokkal többet kell tenniük annak irányába is, hogy jobb legyen a menekültek befogadása is. Remélhetőleg a támogatási hivatal megfelelő mechanizmusokat is kidolgoz, és sikerül a menekültek visszatelepítéséről, illetve áttelepítéséről is döntenie. Ezek kis lépések, de mégiscsak megfelelő lépéseket jelentenek. Az is fontos, hogy az áttelepítés megfelelően zajlondjon le, hiszen vannak olyan országok, például Dél-Európában, ahol nagyon sok menekült van. A Libe szakbizottság számos javaslatot fogalmazott ezzel meg kapcsolatban. Végezetül azt mondanám, elnök úr, örülünk annak, hogy bizonyos mechanizmusokat most már megvalósítanak az Európai Unióban, olyan mechanizmusokat, eh, amelyek a menekültek befogadására ö, eh, szolgálnak. Mindenképpen fel kell lépni az illegális bevándorlással ö, eh, szemben, megfelelő ö, befogadószákra van szükség, és azt az üzenetet kell adni, hogy mindenképpen a legális bevándorlásra kell törekedni, mert így lehet több esélye az embereknek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig két és fél percre. Bafton úr következik. Mr. President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az Európai menekültügyi támogató hivatal létrehozása teljes mértékben ellentétes a brit bevándorlási politikával, és ezért is nem vett részt a Schengen élvezetben Nagy-Britannia. Máltán létrehozott hivatalnak kellene most olyan döntéseket hozni, amelyek normálisan a tagállamokban történnek, születnek a határőrizetről a tagállamok döntenek. Az Egyesült Királyságnak kell arról döntenie, hogy ki jöhet be, ki mehet ki a határokon keresztül. Az Európai Bizottság nem ad segítséget, amikor az Egyesült Királyság szenved. Inkább elveszi a pénzt az adófizetőktől, és ilyen célokra fordítja. 40 millió euróból új iskolákat, kórházakat lehetne építeni az Egyesült Királyságban, illetve tisztább ivóvizet, ami nagyon fontos lenne a színvonalas élethez. 170 ezer ember születik az Egyesült Királyságban évente. Miért kell azokat segíteni, akik kívülről próbálnak bejutni? az Egyesült Királyságban minden párt azt ígéri, hogy a bevándorlással valamit kezd csak hogy amíg az EU-ban vagyunk, ez nem történhet meg, mert az Európai Bizottság akar minden jogkört magának, és ő akar dönteni a menedék jog kérdésében is az Egyesült Királyság érdekei ellenében. Ezen a területen is fontos az opt-out, tisztességgel kell bánni az emberekkel, képviselni hivatottak önök őket. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen, kedves kollega! Mindenki szólt, aki jelentkezett szólásra, most pedig a spontán hozzászólások következnek. Szilvesztris úr egy perc, és kénytelen egy perc után szólni. Köszönöm. Biztos asszony, ami ezt a támogatási hivatalt illeti, és a menedékkérők jogait. Ez biztos, hogy fontos és hasznos dolog, de a gyorsaságot kellene garantálni a menedékkérelem kiadását illetően, és egy kicsit határozott a fellépést a szembe, akik vissza akarnak élni a rendszerrel, mert ugye nem biztos, hogy mindenki megkapja a menedéket. Amit Borgéció kollega mondott, ezzel kapcsolatosan szólnék. Olaszország, Dél-Olaszország, én is onnan jövök, ez tulajdonképpen nyitott ajtó a bevándorlás előtt, ez a terület. És ami a menedék jogot illeti, a déli államok területe, már történelmileg is befogadó jellegű terület. Európának kellene ezzel foglalkoznia, hiszen ezek a területek a legközelebb álló területek, akkor, amikor bevándorlásról van szó. Köszönöm szépen, kedves kollega, most pedig átadom a szót a biztos asszonynak, azért, hogy reagáljon a felszólalásokra, majd pedig eh, amit asszony lezárja a vitát. Biztos asszony, úgy látom, hogy nagy támogatást élvez ennek a hivatalnak a létrehozása, és a legtöbb tagállam ezt támogatja, még akkor is, hogyha optautokról is van szó, de egyébként a bizottság nem akarja megváltoztatni a brit optautót. Viszont itt a plenárison is nagy támogatást kapott a hivatal, nagyon örülök, hogy ez létrejön. Tudjuk, hogy főként bizonyos időszakokban nagyon nagy nyomás nehezedik a földközi tenger környéki országokra. Ez a hivatal segíteni fog és támogatást nyújt. Ez egész Európát szolgálja majd, hiszen északra, nyugatra, keletre is érkeznek bevándorlók, de azért az nem biztos, hogy ez az iroda véletlenül került Valettába, viszont mindenkinek támogatást fog adni. Közös menekültügyi rendszert kívánunk létrehozni, és ez segíti majd a tagállamokat a közös normák létrehozásában, támogatást nyújt a tagállamoknak akkor, amikor különös nyomás nehezedik rájuk, információt ad, szakértőket fog foglalkoztatni, stb. De természetesen végső soron a tagállamok döntenek arról, hogy ki maradhat az országokban, de lesznek itt bizonyos eljárások. Ami a közös menekült ügyet illeti, ez az egész rendszernek egy része. Az előadó és szólt arról, hogy mi a helyzet a menekültügyi csomagter többi részéről. A bizottság is szeretne itt előrelépni a parlamenttel együtt, és azt szeretnénk, hogyha nem távoli jövőben jönne létre ez a közös menekültügyi politika. Köszönöm, most pedig Jean Lambertnek adom át a szót az előadónknak. Köszönöm, elnök úr. Szeretném felhasználni az alkalmat, és egy-két kérdést kiválasztani az itt elhangzottak közül. Ami a menekültügyi kötelezettséget illeti, ez a nemzetközi egyezményekben megtalálható. Az összes tagállam egyéni minőségében aláírta ezeket az egyezményeket. Ez nem ugyanaz, mint a bevándorlási politika. Az embereknek el kell ismerniük a különbséget. Azok, akik a pénz miatt aggódnak, szeretnék egy, egy pártpolitikai, nemzeti politikai megjegyzést tenni, hogyha néhány tagállam az iraki és afganisztáni bevándorlókkal kapcsolatosan lépne, akkor itt nagyon sok pénzt lehetne megtakarítani. Reméljük azt is, hogyha a rendszert bizonyos tagállamokban javítják, akkor sikerül majd a bizalmat létrehozni a tagállamok között, és a menekültögyi rendszer többi részét is előrevenni. És fontos az, hogy az összes tagállam érezze támogatásba részesül, amikor nagy teher, nagy nyomás nehezedik rájuk. A másik. Egyes tagállamokban a földrajzi fekvésből következően nagy nyomás nehezedik, de nagyon sok túlterett ország nem is az EU-ban található, hanem más területeken. Több kollega további támogatást kért, de a mondosító indítványokat ezzel kapcsolatosan nem sikerült elolvasnom. Egyébként ez a hivatal nem azért jön létre, hogy a státusz meghatározza, és a tagállamok szerepé belépjen, vagy helyébe lépjen. Üdvözlöm egyébként a kollégák megjegyzéseit, az aktív részvételt, köszönöm a segítséget az előadás a jelentés elkészítésében, és nagyon reméljük, hogy sikerül majd nem sokára elvágni a szalagot és megnyitni az a menekültügyi hivatalt. Elnök, köszönöm szépen. Lezárom a vitát, de még ezelőtt szeretném elmondani,